Ministro è... Eh, Kedves kollégák, kérem foglaljanak helyet, miután a miniszter úr eh, Miután miniszter úr megérkezett, egy kis késéssel kezdünk, de miután eh, vannak egyéb kötelezettségei, szerintem maximálisan ki kellene használnunk a rendelkezésünkre álló időt. Szeretnék miniszter úrnak minden jót kívánni látogatása alkalmával. Egy nagyon fontos állásfoglalást fogadtunk el az ön hazájával kapcsolatban bizonyos előrelépést is tapasztaltunk, aminek nagyon örülünk, de még nagyon sok tennivaló van annak érdekében, hogy Koszovót közelítsük, és az európai integráció útjára kerüljön. Az elmúlt években, tisztelt miniszter úr, az ön hazája jelentős lépéseket tett a demokrácia és a szabadság irányába, és egyébként ezről meg is emlékezünk. A függetlenségi nyilatkozat 2008-ban volt, ezt követően elfogadtak egy modern alkotmányt, 2009. novemberében voltak az első helyi választások, helyhatósági választások, egy demokratikus kormány struktúrával, aminek egy decentralizált struktúrája van, de vannak más aspektusok is, amiket nem feledhetünk el, és ahol további előrelépésekre van szükség. Gondolok itt elsősorban a szerb közösséggel való kapcsolatra, az észak-koszovói nagyon nehéz helyzetre, és egy másik kérdés, ami ugyancsak érint bennünket, ez pedig a EULEX missziónk tevékenysége Koszovóban, amely nem teljes mértékben tudja érvényesíteni mandátumát, ezt a problémát mielőbb meg kellene oldani. A Jelenleg is folyamatban van a koszovói reform, reform folyamat. Gyakorlatilag jogállamiság intézményi feltételei megvannak, és remélem, hogy a további változások is ilyen irányba mozdulnak el. Erős intézményrendszerük van, amelyek demokratikus alapon működnek, ugyanakkor vannak olyan területek, ahol a demokratizálódás nem történt még meg teljes mértékben. Így igaz ez például az igazságszolgáltatásra, a korrupció elleni harcról is beszélnünk kell. Itt fontos előrelépések történtek, de még mindig nagyon sok tennivaló van. Egyébként az Európai Unió EULEX programja vagy missziója pontosan éppen ezért jött létre, hogy hatékonyabb legyen az igazságszolgáltatási bírói rendszer. Ahogy bizonyára tudja, arra kértük az Európai Bizottságot, hogy gyorsítsák fel munkájukat, és minél gyorsabban kezdődjön meg a vízum könnyítési vízum liberalizációs folyamat az önök országával kapcsolatban is. Ugyanakkor még mindig nagyon súlyos kötelezettségei feladatai vannak országának, Reméljük, hogy rövid idő alatt teljesíteni tudja, tudják ezeket a feltételeket. Ezen jó kívánságokkal, reményekkel viszonyulunk tehát az ön hazájához, és most megadom önnek a szót, hogy körülbelül 10 percben mutassa be álláspontját, számolja be az országának fejleményeiről. Ha gondolja, akkor 10 percben tartsa meg ezt a beszámolót, ha egy kicsit tovább tart, az sem baj. Köszönöm, köszönöm, elnök úr. Albertini úr. Örülök, örülök neki, hogy újra láthatom. És ugyanakkor jó ilyen sok barátot látni akik Koszovó barátai. Igazán nagyra értékelem ezt a lehetőséget, hogy eszmecserét folytathassak önökkel. Arról, hogy Koszovó ma hol tart, és hová tart. Nagyon sok kihívással állunk szemben, mi vagyunk a világ legfiatalabb állama. Konkrétan a fő kihívás és célkitűzés számunkra az Európai Uniós integráció, az európai perspektíva Koszovó számára. Biztos vagyok benne, hogy sokan nagyon jól ismerik a koszovói állapotokat. és a mai Koszovó történelmi hátterét. Rövidre fogom a mondani valómat annak érdekében, hogy maradjon időnk az eszmecserére. hiszen ez a lényege ennek az ülésnek. Koszovó nagyon nagy eredményeket ért el, mióta két éve létezik, mint független, szuverén állam. Folyamatosan haladunk előre, mind az intézményi építés területén, és itt a koszovói intézményeket modern alkotmány alapján építjük, amely megfelel a legmagasabb európai normáknak. Koszovó két fő irányban működik. Az államiságát konszolidálja, és nemzetközileg próbálja elismertetni magát. A belügyeket tekintve Koszovó a köztársaság parlamentje és intézményei rövid idő alatt nagyon sok jog cikket fogadtak el. Új alkotmányunk van, új rendelkezések, amelyek a volt finn külügyminiszter javaslatai alapján épültek fel. Nemzetközi szempontból Koszovót nagyon sok állam elismerte. Diplomáciai kapcsolatokat létesítettünk majdnem 30 országgal. nagykövetségeket és konzulátusokat hoztunk létre, amelyek kétoldalú kapcsolatokat szolgálnak az anyaországgal, és képviselik a koszovói állampolgárok érdekeit külföldön. Koszovó fő célja az Európai Uniós csatlakozás. Koszovó csak akkor állítja magáról, hogy készen áll, és elérte a célját, amikor az európai szabad nemzetek családjába befogadják. European integration is az európai integráció a fő mozgatóerő minden mögött ez rejlik, bármit is tegyünk Koszovóban. Azt hiszem megragadnám a pillanatot, hogy köszönetet mondjak az Európai Parlamentnek a nekünk nyitott támogatásért. Hogy a koszovói nép az európai integráció útján haladhasson. Nagyon fontos időket érünk, élünk. A bíróság döntött ügyünkben, és most elmondhatjuk, hogy döntő jelentőségű idők ezek, amelyek alapvető fontosságú döntéseket kívánnak. Néha ezek nehezek, de elengedhetetlenek. hogyha egészségesen és biztosan akarunk a Nyugat-Balkánon jövőt építeni, mint állam, mint nyugati Balkán, Nyugat-Balkán részeként. Ami Koszovót illeti, teljes mértékben elköteleztük magunkat hogy az Európai Uniós tagság motiváljon minket. Jó szomszédi kapcsolatokat építünk. All of regional cooperation. És regionális együttműködésben veszünk részt. Minden közvetlen szomszédjával kitűnő a kapcsolat a Koszovónak a normal relationship with the Republic. És a szerb köztársasággal is egészséges kapcsolatokat kíván ápolni. Normalizálni szeretnénk a helyzetet a szerb köztársasággal, mert a Nyugat-Balkán jövője csak az Európai Uniós tagság lehet, és demonstrálnunk kell, hogy megértünk az integrációra. Be nagyon konstruktív munkamódszereket és együttműködést kell megvalósítanunk. On the way of Nem diplomáciai akadályokat kellene Koszovó útjába gördíteni. Itt az ideje annak, hogy szerb köztársaság, aki északi szomszédunk, más stratégiát és hozzáállást valljon magának biztosítsuk a békét, és szolgáljuk a régió és Európa érdekeit. Hogyha továbbra is akadályokat gördítünk Koszovó elé a nemzetközi kapcsolatok terén, az kihívást jelent Koszovó számára és Szerbia számára is. Más irányba kell haladnunk. Csökkentsük az összeütközéseket, és a közös, mindkét felet érintő témákon együtt kell munkálkodnunk. Igen, üdvözöljük a roadmap kiterjesztését, hogy Bosznia-Hercegovinára és Albániára vízum liberalizációt hirdetnek a lehető leghamarabb időpontban, de ugyanakkor azt kérjük, hogy nyújtsanak át nekünk egy pontos listát, katalógust arról, hogy mit kell még elvégeznünk Koszovóban ahhoz, hogy Koszovó is a lehető leghamarabb megkaphassa az úti tervet. Nagy hiba Koszovó csatlakozását lelassítani és elszakítani az előttünk csatlakozóktól. Koszovónak is megvannak a saját kötelezettségei ugyanakkor. újra befogadási egyezményekről tárgyalunk több európai állammal. Hármat már aláírtunk, Albániával, Franciaországgal és Németországgal. Tárgyaltunk Ausztriával és Norvégiával, és még vár ránk egy tárgyalási forduló Ausztriával. We stand ready to. Készen állunk arra, hogy megvalósítsuk a gyakorlatban is a kritériumokat tegyék magasra a mércét, várjanak el sokat tőlünk, de mondják meg pontosan, hogy mi az, amit elvárnak, és milyen időkeretben. Nem szeretnénk, és biztos vagyok benne, hogy önök sem szeretnék, hogyha olyan helyzetbe kerülnénk, ami igen kellemetlené válhat, hiszen Koszovó alkotmánya megengedi a kettős állampolgárságot. Nem szeretnénk, hogyha állampolgáraink inkább szerb vagy albán útlevelet szereznének maguknak be azért, hogy szabadon utazhassanak. Elnök úr nagyon udvariasan figyelmeztetett, hogy lejár az idő, úgyhogy itt befejezem, de még egyszer nagyon köszönöm, hogy eljöttek ide ma, és szívesen válaszolok a kérdéseikre. Köszönöm. Grazie, signor ministro. Köszönöm szépen, miniszter úr. A vitu, vita során a kérdésekre válaszolva természetesen még kifejtheti nézeteit. Először is Lona csak asszonynak szeretném megadni három percre a szót. Tessék. The President. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm külügyminiszter úr, hogy ellátogatott ide, és hogy ilyen nagyívű beszédet tartott a külügy, külügyi bizottság, szakbizottság ülésén. Örülök, hogy nem csak az irodában találkoztunk, hanem ilyen formában is. Azóta ismerem önt, hogy elkezdtem ezen a jelentésen dolgozni, már az első eszmecserék megtörténtek közöttünk. Nagyon értékeltem azt, amit az imént elmondott, és nagyon sokkal gazdagítottam a Koszovóról szerzett ismereteimet. Ugye ön is elmondta, hogy tegyünk magunk, magasra a mércét Koszovóval kapcsolatban, ugyanakkor mi is mondjuk meg, hogy mit szeretnénk. Valóban ezt szeretnénk elérni, és a magam részéről, illetve sok más képviselő nevében is szeretném ön, önöket támogatni, illetve támogatásunkról biztosítani az európai integráció útján, illetve a vízum liberalizáció, a mentesség útján valóban nem megengedhető az, hogy az önök országára ne vonatkozzon a vízummentesség, a szomszédos országokra viszont igen. Tehát én, mi támogatjuk önöket, és egyfajta Európai Uniós megközelítéssel foglalkozunk ezzel a témával. Remélem, és sokan így vagyunk ezzel, hogy mind a 27 tagállam a lehető leghamarabb elismeri majd az önök országának függetlenségét. Most arról szeretnék beszélni, hogy hogyan lehetne tovább fejleszteni az EU, illetve Koszovó viszonyát. Ön is említette a jogállamiságot, a tökéletesen működő intézményrendszert, hogy ez mennyire fontos önöknek, a belügyek, illetve a külügyek intézésében is, ez pontosan így van. Ugyanakkor kormány átalakítás történt, oktatási, egészségügyi miniszterek újak. Ezeken a területeken még nagyon sok a tennivaló, hiszen az lenne a cél, hogy mindenki hozzáférhessen a jól működő, hatékony egészségügyi rendszerhez, illetve oktatási rendszerhez. Ezzel kapcsolatban szeretném azt hallani, hogy milyen előrelépések történtek Koszovóban. Van még egy téma, ami nagyon pozitívan meglepett, albán, szerb és török nyelveket hallottam múlt héten Koszovóban, tehát mind a három nyelvet folyamatosan beszélik az emberek, és nagyon jónak tartom azt, hogy a többnyelvűséget támogatja, a regionális megközelítést támogatnánk tehát. Koszovóban ez is közelebb hoz önöket az EU-hoz. Az elmúlt hetekben sokat kritizálták az önök országát valamiért, és most kérek plusz egy hozzászólási időt. Ez a szerbiai mobiltelefon szolgáltatók kérdése. Az ország déli részén volt ez komoly probléma. A múlt héten Strucekben jártam, és tudom, hogy nagyon sok mobil szolgáltató engedély nélkül végzi ezt a tevékenységet, és az, azt kéne elérni, gondolom ezt önök is így látják, hogy minden koszovói állampolgár hozzáférhessen a jó minőségű mobil szolgáltatáshoz, legális mobil szolgáltatáshoz. Ö, 700 ezer 700, milliós, 700 millió eurós kormány támogatást kapott egy autópályaépítési projekt Koszovóban. Nem tudom, hogy pontosan erre kéne fordítani ezt az összeget, vagy sokkal inkább a vasút kiépítésére. Elnök, köszönöm szépen, tisztelt Lunacek asszony. Olyan viharos szó zuhatagot hallottunk, hogy nem mertem félbeszakítani. Most a dél-kelet-európai delegáció elnökének adnám meg a szót Kukán úrnak. Köszönöm szépen, hogy ilyen nagylelkű volt. Én is szeretném üdvözölni kedves vendégünket, köszönjük, hogy ellátogatott az AFET szakbizottságba, és köszönöm az információit is. Két kérdést szeretnék feltenni. Az elsőt már röviden említette, Szerbiával való kapcsolatukat, de az én kérdésem a regionális együttműködésre vonatkozik, és Koszovó részvételére. Minnyáján tudjuk, hogy ez a legjobb módja annak, hogy a tagságra, az EU-s tagságra felkészüljenek. Ön mit gondol erről? Mit gondol erről Koszovó? A második kérdés azt az öt EU-s tagállamot illeti, amelyek eddig nem ismerték el Koszovó függetlenségét. Néha hallunk olyan felszólításokat ezektől az országoktól, ezeknek az országok felé, hogy ismerjék el Koszovót, de mégsem teszik ezt meg. Remélem, hogy amikor a nemzetközi akadályok eliminálásáról beszélt, akkor nem erről az öt országról beszélt. Az én országom Szlovákia bebizonyított, hogy anélkül is, hogy hivatalosan elismernénk Koszovot, mégis a külügyminiszterünk Miroslav Lajcsák nagyon jó látogatást tett Koszovóba, és lehetséges a dialógus elismerés nélkül is. On the situation Szeretném hallani a véleményét. Mi a, milyen a viszony a Koszovónak ezzel az öt országgal? Eh, Köszönöm szépen, Kukán Oros Páncéri úr. Következik a szocialisták árnyékjelentés, tevője három perc. Talán kevesebb is elég lesz. Jó napot kívánok, miniszter úr! Ön ma úgy nyilatkozott, hogy olyan fordulatokat használt, amivel együtt, tud egyet tudunk érteni. Hazájának Európai Uniós integrációjával teljesen egyetértek, ezért nagyon őszintén szeretnék szólni most. Kétség kívül a demokratikus intézmény építés útján nagyon nagy előrehaladás történt az elmúlt időkben. A legutóbbi önkormányzati választások alkalmával is tapasztaltam ezt. Egyébként ez én magam is ö, tanúsíthatom. Az önök országa nagy lépésekkel halad az EU-s integráció felé, és mi ezt szeretnénk támogatni. Ugyanakkor még nagyon sokat tennivaló teljesen jogosan kéri azt, hogy pontos kritériumrendszert adjunk meg. Ezt megtettük például a vízum könnyítés területén, és igaza van abban is, hogy meg kell adni minden részletet azzal kapcsolatban, hogy mit várunk el önöktől. De egy ilyen lista azonban már létezik, nagyon fontos az, hogy ezt teljesítsék, nagyon fontos, hogy az intézményrendszert konszolidálják, és közel legyenek -e az EU-hoz. Az intézményrendszer építésénél vagy kiépítésénél kiemelném az igazságszolgáltatást, sokan mélyebben szántó reformokra lenne szükség, hogy nagyobb hitelt, nagyobb hitellel tudjon működni az igazságszolgáltatás. A második dolog, ez is egy eh, komoly problémával, problémával kapcsolatos, ez nem csak az ön hazájára igaz, hanem sok másik országra is. A korrupció és a szervezet bűnözés témájáról van szó. Sajnos messze nem megoldott ez a két probléma, és az EULEX misszióhoz is kötődik ez. Az EU, EU Lexhez nagyon komoly reményeket fűzünk, úgy véljük, hogy nagyon komoly segítséget tud nyújtani a demokratizációs folyamatban. Úgy véljük azonban, hogy sokkal komolyabb elkötelezettséget, sokkal nagyobb mértékű elkötelezettséget várhatunk önöktől, hiszen ez is segít önöknek abban, hogy például a vízumentességhez mi hamarabb hozzájuthassanak. Elnök, köszönöm szépen. Páncéri út most Kacsin úr következik. Köszönöm szépen, Albertini úr. Um, veseli smo, da ste danes tukaj pri nas in uh, zelo smo ponosni na... Nagyon örülök annak, hogy ellátogatott ide. És nagyon büszke vagyok arra, amit az e- EULEX elért Koszovóban, hiszen sokat hozzátett az intézmény keret kiépítéséhez Koszovóban. A tegnapi nap során Albán parlamenti képviselőkkel találkoztunk, és legfontosabb témánk a szervezett bűnözés és a korrupció elleni harc volt. Főként súlyos probléma ez a kormányzati szinten. Úgy, tűnöm, úgy tűnik, hogy az ön hazájában is probléma ez, és egyfajta üzemzavar állt be az EULEX és a, a kormánya között. A kollégám Lonelcsek asszony említette már, hogy a mobil szolgáltatókkal kapcsolatban komoly problémák léptek fel, de a szolgáltatás leállítása, illetve a mobil szolgáltatás lerombolása két különböző dolog. Ön szerint nem lett volna okosabb leállítani a szolgáltatást? Ez akár lehetőséget bizonyíthat, teremthetett volna arra is, hogy Belgráddal párbeszédet alakítson ki, és ez talán jó tett volna a kisebbségeknek is, a koszovói albán lakosságnak is, illetve a határ túloldalán is. Június másodikán Szarajevóban rendezik a Balkán konferenciát. Még mindig folynak a tárgyalások azzal kapcsolatban, hogy az összes ország képviselője jelen lesz a konferencián. A kérdésem, hogy önök ott lesznek-e Szarajevóban? Köszönöm. Grazie, onorevole La parola all'onorevole... Köszönöm szépen. Lőzing asszony következik két perc. Én is szeretnék köszönetet mondani önnek, miniszter úr, és a következő kérdésemre szeretnék választ kapni. A nyugati jelenlét ellen masszív ö, tiltakozásoknak vagyunk tanulni Koszovóban. Az EULEX jelenléte ellen nagyon sokan tiltakoznak, és könygázzal lépnek fel a tüntetők ellen. Ön ezt elfogadhatónak tartja? Miniszter úr, egyre több a tiltakozás, ezért a NATO és az EU a KFOR-t küldte a régióba, és gyakorlatokat kezdtek, hogy a helyzetet javítsák. Január és március között legalább három ilyen gyakorlat zajlott ebben az évben. Ön erről mit gondol? 2009. februárjában egy véleménykutatás azt mutatta, hogy legalább az állampolgárok 49%-a részt vett a financiális helyzet elleni tiltakozásokon. Egyre többet liberalizálják a piacot. Koszovó a világ egyik legliberálisabb kereskedő állama, ezt mutatja a Világbank felmérése. Ön ezt a helyzet javulásának, a szociális helyzet javulásának, vagy rosszabbodásának éli meg. Helmut Kuhne miniszter, aki az Európa Parlament, Európai Parlament szociáldemokrata tagja, azt mondta, hogy korábbi megoldásként protekturátust szeretnének megvalósítani Koszovóra nézve. Szó sem lehet a függetlenségről. Igaz-e, hogy Koszovó parlamentjét fel lehet oszlatni az EU részéről. Ki uralkodik Koszovóban? Az Európai Unió vagy a koszovói parlament? parola Tal. Köszönöm szépen, Táler úr, következik két perc. Hvala, gospod predsednik, gospod minister, lepo vas pozdravljam. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt miniszter úr. Üdvözlöm az Európai Parlamentben. Koszovó, mint állam, az emberi jogok védelmére épül, amit Milosevic rendszer alatt kényszerdeportálások áldozatai voltak. Ez egy morális elkötelezettséget jelent az önök számára, hogy megmutassák, hogy mit tudnak tenni most, hogy függetlenekké váltak fontos, hogy megmutassák, hogy hogyan tudják a demokráciát kiépíteni, Koszovóban biztosítani az emberi jogokat, a kisebbségek jogait, hogyan küzdenek meg a korrupció kérdésével, és hogyan tudják felhasználni a lehetőségeiket. Ezek azok a kritériumok, amelyek az alapját képezik, amikor értékítéletet mondunk Koszovóról. És ez az, amit a világ legnagyobb része is ennek alapján tudja önöket elismerni. Nagyon konkrét dolgokról van szó, hogy Kacin kollégám is kérdezett. A Szarajevói konferenciára gondolok, amelyet a spanyol elnökség égisze alatt tartanak meg. Én na minden, so, nagyon sok sikert kívánok ennek a konferenciának. Kénytelenek voltunk figyelmen kívül hagyni azt a figyelem hiányt, amit a ö, spanyol elnökség mutatott a Szlovéniában, Brodában szervezett konferencia ö, esetében. Ez egy ö, szlovén kezdeményezés volt. Hét ö, államfő és kormányfő a nyugat-balkáni országokból jelen volt ott, egyetlen ország nem volt jelen. Ö, mi az ön álláspontja ma illetve az ön kormányának a szarajevói konferenciával kapcsolatban hol látják a kompromisszum lehetőségét, ami lehetővé tenni, hogy mind Szerbia, mind Koszovó részt vegyen. Grazie, onorevole Thaler. Conclude. Köszönöm szépen, Taler úr. Salafranca úr zárja az első kérdéskört. Gracias, señor presidente. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. A délelőtti ülés során amikor a főképviselő helyettese tájékoztatott minket arról, hogy mi történt az általános ügyek tanácsán, beszéltünk arról, hogy a koszovói missziónak milyen szerepe volt, illetve hogy Koszovóban milyen eredményeket érnek, értek el. Miniszter úr pontosan tudja, hogy a hazámnak mi a álláspontja a Koszovóról, a kérdésem az lenne, hogy milyen viszonyt, milyen kapcsolatot ápolnak, a, ápolnak az Európai Unió elnökségével. Elnök, tessék, miniszter úr, kérem válaszoljon, és megköszönném, hogyha a 10 perchez tartaná magát. Very much. Köszönöm szépen. mind nagyon jogos kérdések, amik elhangzottak, és jogos észrevételek, és köszönöm ezt önöknek. A kormány átalakításával kapcsolatban Lunacek asszony kérdezett, ez egy alapvető cél volt, hogy javítsuk a kormány összetételét néhány nagyon jelentős területen. És az átalakítás nemrégiben történt, és az új minisztereknek egy kicsit kis időre van szükségük, hogy meglássuk azt, hogy a kötelezettségeiket tudják-e teljesíteni, illetve megfelelnek-e azon várakozásoknak, amelyeket megfogalmaztunk, amikor a kormányra kerültek. A nyelvek kérdése. Az albán lakosságnak, a koszovói albán lakosság többsége tud ö, ö, szerbül, és ez jó attól tartok, hogy nem mondhatom el ugyanezt a szerbekre vonatkozóan, akik a koszovói lakosság részét képezik. De ezen a területen is van előrehaladás. És a nyelv tanulása, a másik nyelvének megtanulása csak gazdagítja az embert, nem lesz tőle semmiképpen sem szegényebb. Mi, mint kormány, azt támogatjuk, hogy ez megtörténjen, és vannak kérdések, amelyekhez természetesen több időre van szükség. Figyelem előtt kell, figyelembe kell vennünk, hogy továbbra is nagyon sok olyan család van Koszovóban és környékén, akiknek még frissen élek emlékeiben, hogy milyen szörnyűségeket jelentett a közelmúltban a háború. Tudom, hogy egyes koszovói állampolgárok tól leveszik az illegális mobil szolgáltatók antennáit, és ez egy, ez egy sok volt sokak számára, és ettől egyáltalán nem vagyunk boldogok. Biztosíthatom önöket, hogy a legkisebb politikai szándék sem volt e mögött, a lépés mögött. Az egyetlen szándék, ami vezérelt minket, az a jogállamiság helyreállítása volt. Az illegális mobil ö, szolgáltatók ö, antennáinak a lett szerelése, illetve azok a vállalatok, amelyek engedély nélkül működtek Koszovóban, azokat nagyon szívesen látjuk, hogyha kereskedelmi szá, ö, szerződésről kívánnak tárgyalni, ö, együtt a legális szolgáltatókkal, mint a, ö, az IPKA és a Válinak Handet. Ugyanakkor a kormány minden tőle telhetőt elkövetett annak érdekében, hogy enyhítse azokat a nagyon rövid távú nehézségeket, amelyeket egyes állampolgárok tapasztaltak Koszovó egyes vidékein ennek következtében. A Vallana százas oper, ö, szolgáltató ö, továbbra is ö, ö, ingyen adott szimkártyákat mindazoknak Koszovóban, akiket érintett ez a lépés. Az független távközlési hatóságnak a fellépése. A, a Marina Bertari autópályát egy nagyon költséges projektnek tekintik Elismerem, valóban költséges projektről van szó, azonban feltétlenül szükséges projekt. Szükséges Koszovó számára azért, hogy Koszovó könnyebben eljusson a tengerre, illetve hosszú távon ez elengedhetetlen a kereskedelmi szempontból is. Természetesen ez költségvetésünk számára terhet jelent, de olyan nagy projektokat kell ö, véghez vinnünk, mint ö, a új ö, hőerőművek, autópályák. Ezek szükségesek ahhoz, hogy néhány előfeltételét megteremtsük a hosszú távú gazdasági ö, fellendülésnek és a gazdasági növekedésnek. Kukán úr, nagyon köszönöm kérdését. A Szerbiával való kapcsolatai Koszovónak, illetve az észszerű kezdeményezések létfontosságúak. Koszovó szeretne részt venni ezekben, és ehhez ragaszkodik. A más kérdéseket is kaptam erre vonatkozóan, ezért valamennyi kérdést összefogva kívánom megválaszolni. Az öt még fenn, fennmaradó EU-s tagállam elismerését illetően mi a magunk részéről mindent megteszünk, ami tőlünk telik, annak érdekében, hogy segítsük a, az Európai Unió azon barátságos tagállamait, amelyek még nem ismerték el Koszovót, hogy ezt megtegyék, mert meggyőződésünk, hogy azzal, hogyha elismerik Koszovót független államként, akkor valójában önök legalább olyan mértékben segítenek Szerbiának, mint Koszovónak. Senki sem állíthatja azt, hogy a az el nem ismerés segít Szerbiának. Biztos vagyok benne, hogy az az öt állama, tagállama az e- Európai Uniónak, amelyik nem ismerte el Koszovót, nem mondja ennek ellenkezőjét készen állunk arra, hogy együttműködjünk azon államokkal, amelyek nem ismerték el Koszovót, és megteszünk mindent, ami segíti őket abban, hogy felülvizsgálják álláspontjukat és eljussanak az elismerésig. Ezt különböző szinteken tesszük, és hogy visszatérjek Szalafranka úr kérdésére is, az, amit Koszovó tesz, és ahogyan ö, együttműködik a spanyol elnökséggel. Mindezek arra irányulnak, hogy megfelelő kommunikációs lehetőségeket találjunk. Egyes esetekben harmadik országokban, nemzetközi csúcsokon és másút, de el kell ismerjem, hogy nincs rendszeres kommunikációs csatorna. az igazságügyi intézmények és az igazságszolgáltatás mint eh, egészét tekintve. Ez egy olyan terület Koszovóban, eh, Battieri úr, amelyhez eh, nagyon, amelynek nagyon nagy jelentőséget tulajdonítunk. Ennek a területnek a megreformálása létkérdés azért, hogy fellépjünk a szervezett bűnözés, a korrupció ellen, és elkötelezettek vagyunk, és mindenképpen eredményeket akarunk látni. Nem csak amellett vagyunk elkötelezettek, hogy jogi keretet építsünk, ami természetesen egyébként szükséges és előfeltétele annak, hogy sikeresen lépjessünk fel a korrupció és a szervezet bűnözés ellen. De kézzelfogható eredményeket akarunk ezen a területen. Ez biztos vagyok benne, hogy ez nagyon hamar bizonyításra is fog kerülni. Új államról van szó, két, éve, két éves, és nagyon sok minden hárult ránk nagy hirtelen. Természetesen nem egyszerű megküzdeni ennyi feladattal, ennyi kihívással, amelyek egy új állam esetében merültek fel, de senkinek sem szabad kételkedni abban, hogy elszántak vagyunk, és valamennyi feladattal, ügyel foglalkozni kívánunk, a legnegatívabb jelenségeket is kezelni kívánjuk társadalmunkban. Kacin úr Szeretném, hogyha biztosíthatnám arról, hogy erőfeszítéseinket fokozni fogjuk annak érdekében, hogy fellépjünk a szervezett bűnözés és a korrupció ellen. Az antennák leszerelésével is csak annyit mondhatok, hogy az egyetlen szándéke mögött az volt, hogy helyreállítsuk a jogállamiságot, a jogot a országunk mindkét részében. Ez megint csak előfeltétele annak, hogy sikeresek legyünk több egyéb területen is. Június másodika is a Szarajevói konferencia csúcs. A progimnik konfer- eh, konferencia a, és a pragai ülés, ezek mind kitűnő formációk voltak, amelyek egy biztonságos módot adtak arra, hogy valamennyi külügyminiszter részt vehessen a Nyugat-Balkánról. És amíg ugyanez a formátumot alkalmazzák Szarajevóban, készen áll állunk, hogy részt vegyünk ebben. És valójában azt szeretnénk, hogyha mindenki eljönne Szarajevóba. Természetesen a gimnik formáció az nagyon informális, és nem látok semmilyen okot arra, hogy bármelyik érintett fél ne vegyen részt ebben a formációban. Lizingasszony, igaz, vannak tüntetések itt, ott, időről időre Koszovóban annak ellenére, hogy egy fiatal demokrácia ö, ö, Koszovó igazi demokratikus társadalom már alakította saját magát. És a ö, tiltakozás, a tüntetés joga olyan jog, amit mi teljes mértékben támogatunk, és amit teljes mértékben elfogadunk. Ugyanakkor azt is teljes mértékben elfogadjuk, hogy a törvényeknek kell megfelelni, és a tömeg ellenőrző erők, legyen ez a KFOR, a koszovói rendőrség, vagy más erők, felhatalmazást kaptak arra, hogy biztosítsák, hogy teljes mértékben tiszteletben tartják a törvényeket és a közrendet. Meghívtuk az EULEX-et, és felkértük egy független országban, hogy támogassa a koszovói intézményeket a rendőrség és igazságügyi területeken és a továbbiakban is üdvözöljük jelenlétét, és nap mint nap egyre szorosabban működünk együtt annak érdekében, hogy a különböző kihívásoknak megfeleljünk a rendőri munkaterületén és az igazságügy területén. Koszovóban a nemzetközi jelenlétre vannak, van egy javaslat, ami teljes mértékben támogatja a koszovói parlament, és van egy javaslat, amely megfelel és beleépül alkotmányunkba. Semmiféle szokatlant nem jelent az EULEX jelenléte az ICO, vagy az ICO jelenléte Koszovóban, mert ez egy olyan jelenlét, ami egy szuverén felkérésre épül, amit Koszovó egy szuverén hatósága, illetve intézménye, a koszovói elnök fogalmazott meg. Köszönöm szépen Taler úr az észrevételét és a kérdését. Megint csak nagyon sokan közülünk tisztségviselők különböző intézményekben, koszovói intézményekben fanatikus, megszállott módon dolgozunk azért, hogy megfeleljünk a jogos elvárásoknak azok részéről, akik támogatói Koszovónak. Nem csak azért tesszük ezt, hogy megfeleljünk az elvárásoknak, hanem azért is, hogy hazánkat egy virágzó, demokratikus és teljes mértékben európai országá alakítsuk. Koszovó része Európának, és nagyon erősen európainak érzi magát. Elmondhatom, hogy Európa nem teljes Koszovó nélkül, ezért ennyire fontos, hogy az Európai Unió a koszovói embereknek kézzel fogható európai kilátást kínáljon, nagyon is kézzelfoghatót. Remélem, hogy az időt tartottam. Még a szarajevói csúcsra szeretnék visszatérni. Igen, néhány közelmúltban tartott ülés alkalmával volt alkalmam találkozni Franco Frattini nagy tiszteletben álló külügyminiszterrel, tegnap Bernard Kushner francia külügyminiszterrel, és ma délután Stefan Füle biztos úrral, és be elmondhattam, hogy Koszovó egyetért azzal, hogy jelen legyen a szarajevói csúcson, Természetesen a vállalással a szervezők részéről, hogy a progimnik formációt fogják alkalmazni. Biztos vagyok abban, hogy ez az a formátum, formáció, ami egy biztos keretet ad valamennyi résztvevő számára, és valamennyi résztvevő méltóságát figyelembe veszi. Tehát nézzünk elébe a szarajevúi eseménynek, sőt, még azt is mondanám, hogy várjuk a lényegét, a tartalmát, illetve azt a tartalmat, ami Szarajevóban kerül felajánlásra. És Koszovótól Szarajevóban is azt várják, azt várja, hogy egyértelmű útmutatást kapjon az európai integráció irányába. Köszönöm szépen, miniszter úr! Nagyon nagy érdeklődéssel hallgattuk az ön mondandóját, de ha őszintén kell, hogy fogalmazzak, akkor el kell mondjam, hogy nagyon nagy mértékben túlépte az önnek szánt hozzászólási időt, pedig kimerőítően válaszolt ahhoz önhöz intézett kérdésekre. Szeverin úr, köszönöm. Hieni úr, örülök, hogy megint találkozhatok önnel. Évek óta ismerem, mindig is a népének az érdekeit, a tiszteletre méltó és tehetséges népének az érdekeit képviselte. Számunkra néhányunk számára egy elismert állam külügyminisztere. Mások számára egyszerűen csak koszovói szószóló, de mindjárt készen állunk arra, hogy segítsünk önöknek, hogy elérjék a céljaikat. De az elismerés nem teszi állama az államot. Pont ellenkezőleg az állam, amely nemzetközileg megbízható, az előfeltétel az elismerésnek. És természetesen önöknek kell megtenniük az első lépést így, belügyileg, és mi támogatjuk ezt. De nyilvánvaló az, hogy a különbségek áthitalása nélkül az elismerést illetően megkérdőjeleződik az országának EU-s tagsága. Én egyetértek abban, hogy országának jövője az EU-ban rejlik. A kérdésem a következő. Annak érdekében, hogy támogathassuk az önök erőfeszítéseit, új politikai kontextus megteremtésére van szükségünk a régióban. Enélkül, anélkül, hogy önök jó szomszédsági kapcsolatokat építenének ki, nem számíthatnak EU-s jövőre. Ezzel kapcsolatban mi a jövőképe? Hogyan tudnánk a Nyugat-Balkánon megváltoztatni a politikai kontextust úgy, hogy legyőzzük azoknak a fenntartásait, akiknek jelenleg vannak? Köszönöm. Köszönöm, Severin úr. Weigl úr következik két perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm, miniszter úr! Üdvözlöm ezen a gyűlésen. Ön azt szeretné, hogyha az Európai Unió minden tagállam elismerné Koszovót, és biztos vagyok benne, hogy joggal várhatja ezt el. Severin kolléga is említett, hogy miért várhatja ezt jogosan. Én megértem az Szerbia érzéseit és cselekedeteit is. A szerbek nem akarják elismerni Koszovót. Az EU-nak azok a tagállamai, amelyek nem állnak készen arra, hogy Koszovóban előállt új realitást elismerjék, ezzel is számolnunk kell. Míg azt mondom, hogy Szerbia pozícióját jobban megértem, el kell, hogy mondjam, hogy szeretném arra bátorítani önöket, hogy legyenek nyíltak a párbeszédben a szerb közösség felé, hiszen önök már demonstrálták, hogy a liberális párt jelöltjeinek jelölésében is együttműködtek, és ez egy jó jel, de szeretném valamire figyelmeztetni önöket, ami a bűnözést és a szervezett bűnözés elleni harcot illeti. Tartsák tiszteletben a romák jogait. Köszönöm. Kis minuti. Angorakis képviselő következik két Köszönöm szépen, elnök úr. Sajnos nem érthetek egyet Hiszen úrral. Nem szólíthatom azon a címen, ahogy a többiek, mert véleményem szerint ő egy olyan egységet képvisel, ami Szerbia része. Azok közé tartozik, Koszovó, akik Szerbiából leváltak, de nem külön állam, és ezért nem tudjuk elismerni, mint különálló állam. Természetesen Hiszeni úr és a koszovói nép most éli meg ennek a kiszakadásnak a következményeit. Ön mit testesít meg? Ön képviseli az albán anyanyelvűeket, de nem többet. Természetesen a háború nagyon sok következménye jár, ez érvényes a többiekre is. Tehát a következő probléma. Hogyan lehet biztosítani minden koszovói lakos jogát, ezt jelenleg nem biztosítják, és ezt nagyon is jól tudja hiszeni úr. Lehet, hogy személy szerint ön nem felelős, az aktiszári terv elfogadhatatlan, Én azt szeretném kérdezni Hiszeni úrtól, hogy mit fog tenni akkor, ha a Nemzetközi Bíróság úgy dönt, hogy Koszovó kivállása Szerbiából illegális. Ezen kívül az USA-nak mi a szerepe, miért van ekkora katonai bázisuk Koszovó területén? Köszönöm szépen! Eh, Köszönöm szépen, Angora kisúr. Monit képviselő következik két percre. Köszönöm szépen. Elnök úr, az Európai Unió öt tagállama és a nemzetközi közösség több mint száz állama úgy véli, hogy Koszovó egyoldalú kiválása Szerba, Szerbiából nem megfelelő ok arra, hogy elismerjék függetlenségét. Nem alaptalanul mondják ezt, hiszen a, a régió stabilitása szempontjából úgy véljük, hogy a feltételek megvalósulása nélkül mindenképpen veszélybe, veszélyt alakíthat ki. a nemzetközi bíróság ítéletével kapcsolatban szeretnék kérdezni, illetve egy konstruktív kérdésem lenne, milyen elvárásokkal várják az ítéletet, hogyan fognak ehhez majd viszonyulni, illetve az ítélet mennyiben változtatja majd meg Koszovó viszonyát azon országokkal, akik nem ismerték el, vagy akik elismerték függetlenségét. Grazie, onorevole. Köszönöm szépen, Múnyi asszony. Belder képviselő következik két percre. Eh, Köszönöm szépen. Miniszter úr, itt vagyok, itt ülök. Rövid lenne a kérés, a kérdésem. A látogatása előtti estén olvastam egy hírt. Én valamikor újságíró voltam, és gyakran jártam Koszovóban, és mindig uh, szimpatizáltam Koszovóval. De egy héttel ezelőtt az EULEX egy nagy akciót hajtott végre, a korrupció leszámolására. Lunacek úr már utalt erre. Ön tájékoztatná minket arról, hogy hogy áll az ügy ezzel a botrányjal kapcsolatban. Az önök infrastruktúrális miniszterét itt megvádolták. Ha jól tudom, akkor átkutatták az irodáját. Valahogy az egész skandallum építési munkákkal kapcsolatos. Hallhatnánk erről, mert az egész Európai Uniót nagyon érdekli ez a kérdés. Az a kérdés, hogy milyen imidzse van jelenek az EULEX-nek. Hogyha az EULEX nem lép ilyen esetekben a korrupció elleni és a szervezet bűnözés elleni harcban, akkor elvesztjük a szavat hihetőségünket a koszovóiak előtt. Köszönöm. Belder, Köszönöm, Belder úr. Nikolaj képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter úr, egy rövid megjegyzésem lenne. Véleményem szerint attól függ hogy az egyes országok elismerik-e Koszovót, hogy megvalósul-e a jogállamiság, ez nem személyes kérdés, és tudjuk, hogy az európai tagállamok előnyben részesítik a jogállamiságot. A multikulturális megközelítés mindenképpen üdvözlendő, ez az egész régió szempontjából előnyös, nem csak a, az önök országával kapcsolatban. Kérdésem arra vonatkozik, hogy miért zárták ki a szerb kisebbséget a közigazgatásból, illetve igazságszolgáltatásból. Ezzel kapcsolatban nem várhatóak-e változások? Mennyiben támogatják az ö, ortodox egyházat, illetve hogyan vélekedik a rendkívül magas 40%-os munkanélküliségről, ez mindenképpen túl magas, vannak-e erre vonatkozó intézkedéseik, szociális lépéseik, hogy fellépjenek a munkanélküliség ellen? Köszönöm szépen, Nikolaj képviselő. Svoboda úr következik. Ő a munkacsoportunk elnöke. Az a munkacsoport elnöke már nyugati balkánokkal foglalkozik. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter úr, üdvözöljük majd holnap még mi ebben a munkacsoportban találkozunk, úgyhogy szeretnék csatlakozni ahhoz, amit Weigel úr mondott a roma kérdésről. Nemrég Strasbourgban is szó esett erről. Ez azt hiszem, hogy minden ország számára nagyon fontos, Szerbia számára és minden utódállam számára, hogy az integrációjuk érdekében többet tegyenek. Lenne két kérdésem először is. Készen áll-e arra, hogy a de facto együttműködést támogassa a koszovói hatóságok és a szerb hatóságok között környezetvédelem más ügyekben is, függetlenül attól, hogy elismerik-e Koszovót a szerbek. Nagyon sok olyan kérdés van ugyanis, például a hulladék, lerakás, infrastruktúra, stb., amit két oldalon kell megoldaniuk. Ezen kívül a Nemzetközi Bíróság ítéletét illetően valószínűleg nagyon kétértelmű lesz, mindenki így vagy úgy interpretálja, interpretálja majd. Ön szerint mi a megoldás? Újra kell kezdeni a tárgyalásokat? Új kereteket kell találni a régióban? Severin úr is mondta, az ítélet azt kellene, hogy eredményezze, hogy új tárgyalások kezdődjenek, önök függetlenségét biztosítsuk, de ugyanakkor minden egyes érintett ország érdekét képviseljük, szerbi érdekét is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kirillovul zárja le ezt a kérdéskört. Két perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt miniszter úr! Korábban egy kollégám már említette a kormányváltást, ezzel kapcsolatban kicsit szkeptikus vagyok, illetve egy miniszter letartóztatását. Az EULEX és az önök közötti együttműködésre szeretnék rákérdezni. kérdésem az, hogy együttesen, hogy együttműködtek-e a, a letartóztatásban, vagy külön-külön volt ez. A Kurovszavóban sok terrorista vád valósult meg. Mindkét esetben fölmerül az, hogy együttműködtek-e az EULEX-el. Nem tudom, hogy amikor önök letartóztatták ezen személyeket, arról tudott az EU-lex, illetve amikor házkutatást tartottak a minisztereknél az EU-lex munkatársai, arról önöknek volt tudomásuk? Elnök, köszönöm szépen, a úr. Most a miniszter úrnak adom meg a szót. Arra kérem, hogy próbálja betartani a 10 percet, de azért engedékeny vagyok. Well, I will Köszönöm szépen, megpróbálok amennyire lehet rövid lenni. De annyi kérdés hangzott el, hogy őszintén szólva kicsit több időre lenne szükség ahhoz, hogy minden egyes kérdésre valóban ki tudjak térni. Severin úr, Adrián barátom. Igen, van egy elképzelésünk, és azt látjuk a térségre, hogy szoros együttműködés valósuljon meg. Szoros együttműködés valamennyi nyugat-balkáni ország között. Hogyha úgy gondolják, akkor előfeltétele ez annak, hogy további európai integráció mehessen végbe. Ezt ezt csak úgy lehet elérni, hogyha egymást tiszteletben tartjuk. Nem feltétlenül jelenti ez a formális elismerést, de tiszteletet mindenképpen jelent. Ezzel, és most el, kérem, hogy nézzék el, hogy ugrálok a kérdések között, mert nagyon sok minden összefügg egymással. Ez elvezet engem ahhoz a kérdéshez, hogy a Nemzetközi Bíróság után mi következik, ítélete után mi következik, és hogy mi az, ami lehetséges, milyen lehetséges lépések történhetnek, hogy Szerbia mihez folyamodhat, és természetesen ugyanez vonatkozik Koszovóra is annál, anélkül, hogy megpróbálnám megjósolni a az ítélet kimenetét, nem ö, lenne pontos, nem lenne helyén való megpróbálni ö, előre ö, kitalálni azt, hogy a bíróság 15 tagja hogyan fog ítélkezni. De függetlenül az eljárás végkimenetétől. Egy ö, ö, tanácsadói véleményt kért, ö, kértünk, ami nem ö, kötelező az ENSZ tagállamaira. ENSZ tagállama, mert az ENSZ ö, ö, közgyűlése kérte ezt a szakértői véleményt. Anélkül, hogy megjósolnánk, a végkimenetet. Mi teljes mértékben bízunk a Nemzetközi Bíróság ítéletében, mert Koszovóban mi legalábbis bizonyítottuk, hogy bízunk a nemzetközi igazságszolgáltatásban, és bízunk a nemzetközi intézményekben, illetve az igazságszolgáltatás nemzetközi intézményeiben nagyon sok mindent tehetünk regionálisan, hogy pozitívabb üzenetet közvetítsünk önök felé. Segíthetjük, liberalizálhatjuk a mozgást, liberalizálhatjuk a kereskedelmet, a piacokat, de sajnálatos módon, ahogy önök is tudják, szerb köztársaság minden koszovói exportot megakadályoz, blokkolja. Mi nem alkalmaztunk ugyanilyen eljárást, nem alkalmaztuk a reciprocitást, egyetlen egy oknál fogva bizonyítani kívánjuk, hogy mi több időt kívánunk adni Szerbiának egyfelől, másfelől pedig biztosak vagyunk abban, hogy ha így járnánk el, akkor ezzel csak a határ két oldalán működő gazdálkodóknak okoznánk kárt. Egy nagyon egyszerű és szimbolikus lépés lenne, hogyha Szerbia megengedné a koszovói exportot. Utat engedne a koszovói exportnak. Vagy regionálisan megállapodhatnánk abban, hogy vízummentesen utazunk. Miért szükséges vízum ahhoz, hogy Montenegróba utazzon valaki, vagy Albániába, vagy Boszniába? Hogyha ezt így tennénk, megint csak egyértelmű üzenetet közvetítenénk hogy vízumliberalizációt kérünk az Európai Uniós országoktól, de mielőtt ezt megkapnánk, mi képesek vagyunk ezt regionálisan megvalósítani. Egy ilyen Schengen típusú valamilyen regionális vízumrendszer jöhetne létre a Nyugat-Balkánon. Tehát az ötletekből, elképzelésekből nincsen hiány, hogy mit lehetne, kellene megvalósítani. Akarat hiány van, akarat hiány van a tekintetben, hogy értékeljék ezeket az elképzeléseket, illetve ez, hogy ezek valósággá válhassanak. Azonban tudom, hogy jó barátom Albertini úr már megint úgy gondolja, hogy túl hosszan beszélek, nagyon röviden csak az egyéb kérdésekről. Én Koszovó valamennyi lakosát, állampolgárát képviselem. Ne essünk tévedésbe, ne gondoljuk azt, hogy nem teszem. Igenis, én mindenkit képviselek. Minden koszovói részt vesz a koszovói köztársaság intézményeiben, vannak szerb közösséghez tartozó személyek is a parlamentben, van két szerb miniszterünk a koszovói kormányban, és megfelelően képviselik a koszovói szerb közösséget. A parlament, az Európai Parlament adhok delegációja készített jelentést a közelmúltban megtartott helyhatósági választások eredményéről, ahol 25% volt a szerb többségű körzetekben, és 50% feletti volt ben. Természetesen nem minden egyes állampolgárt képviselek személy szerint, de hatékonyan képviselem őket. Engedje meg, Lesz asszony, hogy ne értsek önnel egyet Koszovó instabilitását illetően a térségben. Ennek éppen ellenkezője igaz. Koszovónak a függetlensége végül stabilizálta a nyugat-balkáni térséget. Egyetlen egy szerb sem ment el Koszovóból azt követően, hogy a függetlenségi nyilatkozat napvilágot látott, sőt, ellenkezőleg nagyon sok szerb visszatér Koszovóba. Nem lát látunk jelentősebb etnikum közötti összecsapásokat vagy ellenségeskedéseket. Ezek, ezek már régi történetek. Tehát azt állítani, hogy Koszovó függetlensége destabilizálja a régiót, nagyon nagy tisztelettel mondom önnek, hogy ez vagy azt jelenti, hogy nem megfelelőek az információi, vagy nem nem jól ismeri azt, hogy mit hozott Koszovó függetlensége a nyugat-balkáni térségnek. A Nemzetközi Bírósággal kapcsolatban úgy gondolom elmondtam véleményemet. Nem tartom célszerűnek hogy megpróbáljak elébe menni a bírósági ítéletnek. De még egyszer, mint politikusok egyes esetekben azt mondjuk, hogy tételezzük fel, hogy a, az eredmény nem fog semmi konkrétat mondani, és nagyon őszintén nem az a legfontosabb kérdés, hogy mi lesz a bíróság döntése. A legfontosabb kérdés, hogy mi együtt valamennyien hogyan viselkedünk, azt követően, hogy megszületik a Nemzetközi Bíróság ítélete. Megint csak az a véleményem, Kukán úr, és ismétlem, amit már elmondtam, azt mondtam, hogy a diplomáciai akadályokat kell elhárítani, azokat, amiket Szerbia állít. Koszovó és Szerbia között ezek csak fokozzák a, a szembenállást, nem csökkentik. Ez az, amitől én tartok, és ezért szeretném, hogy tévedjek, és ezért remélem, hogy Belgrád egyet fog érteni abban, hogy leüljünk az asztal köré, és tárgyaljunk egymással. Ez egyben már válasz is egy másik kérdésre, amit feltettek. Igen, mindenképpen szeretnénk eh, leülni és tárgyalni Szerbiával sok olyan kérdésről, ami mindkét országnak fontos, és nagyon sok eh, jelentős, nagy jelentőségi kérdésről ugyanis a kapcsolatok Szerbia és Koszovó között a mindennapi életben akadályokká alakulnak, és ez az egész régiónak az európai integrációját hátráltatja. Az igazságügy és a korrupció elleni fellépést illetően az EULEX-nek a közelmúltbeli fellépéseiről annyit mondhatok, hogy a koszovói kormány eh, nagyon nagy mértékben elkötelezett. Elkötelezett, hogy fellépjen a bűnözés és a korrupció ellen bármelyik szintjét is érintse ezt társadalmunknak. És egyetlen egy eh, tisztviselő eh, a koszovói intézményekben a legmagasabb szintől egész a legalsóbb szintekig sem engedheti meg, vagy úszhatja meg azt, hogyha megsérti a törvényeket. A, korm- a koszovói kormány részéről e tekintetben e, határozott elkötelezettséget mutatunk, és ehhez megvannak a szükséges erők, amelyek felveszik a harcot a korrupcióval és a, és a bűnözéssel. Nem kívánok részletekbe menni, még hogyha lennének is részletek, amiket ismerek, akkor sem, mert ez az igazságügynek a feladata, az igazságszolgáltatási kérdés, és az igazságügynek a függetlenségébe nem kívánok beleavatkozni. A független ö, vizsgálat, nyomozás is különálló, ö, és remélem, hogy a lehető legjobb eredmények fognak megszületni a szervezett bűnözés elleni fellépésben, valamint a korrupció elleni küzdelemben. Ez egyébként sajnálatos módon az egész régióban jelen van, nem állíthatják, hogy Koszovóban elegendő megküzdeni a szervezett bűnözésről. Hogyha nem teszik ezt Albániában, Szerbiában, Montenegróban, Boszniában és egyéb helyeken egy időben. Ugyanis ez szorosan összefügg. A szervezett bűnözők nagyon szorosan együttműködnek egymással. Tehát nekünk is hatóságonként Pristinában, Belgrádban együtt kell működnünk a szervezett bűnözés ellen nem lehet azt mondani, hogy regionálisan lehet küzdeni a bűnözés ellen úgy, hogy Koszovot kizárjuk az ilyen erőfeszítésekből. Szerbia pedig ezt teszi, hogy Koszovó lehetőleg ne tudjon részt venni ilyen együttműködésben. A multikulturalitás dimenzióját érintő kérdéssel igyekszünk biztosítani azt, hogy a multikulturalitás teljes mértékben megvalósuljon. Ebben nem szabad kételkedniük, elkötelezettek vagyunk ezen a területen. És megint csak ellent ke- kell, hogy mondjak önnek, hogy a szerb ö, közösség kirekesztését említette. Mi sohasem rekesztettük ki a szerb közösséget közös erőfeszítéseinkből több alkalommal is felszólítottuk a szerb közösséget, hogy csatlakozzon erőfeszítéseinkhez, ahhoz, hogy a ö, Koszovó ö, arculatát megteremtsük, és egyre több szerb vesz ebben részt. Nem állítom azt, hogy valamennyi szerb ténylegesen ö, kapcsolódik hozzánk, de rájöttek és megértették, hogy, és ezt sajnálkozva mondom, Belgrád csak beszél, semmit konkrétat nem tesz annak érdekében, hogy javuljon a koszovói szerb közösség helyzete. Belgrád csak felhasználja a koszovói szerb közösséget alibinek, hogy ezzel destabilizálja Koszovót, és adott esetben megint legyen egy újabb alibije arra, hogy új tárgyalásokat kezdeményezzen. Ez nem történhet meg. Koszovó független, és ez egy visszafordíthatatlan folyamat. Ezzel engedjék meg, hogy egy pozitív hangnemben zárjam mondani valómat. Remélem, hogy a Nemzetközi Bírósági eljárás után Belgrád is részese lesz a közös regionális erőfeszítéseknek, megértés építsük valamennyi és az európai kilátások érdekében, az egész térség érdekében. Köszönöm. Signor Ministro, condividiamo questo... Tisztelt miniszter úr, mi is csatlakozunk önhöz a pozitív kívánságunkban, megköszönjük ezeket a kimerítő, választ, ezek a kimerítő válaszokat. Egy jövőbeli ülésünkre szeretettel meghívjuk Önt. Akkor ismételten beszámolhat arról, hogy az autonómia, jogállamiság, az intézmény, nem, demokratikus intézmény építésben milyen előrelépések történtek Koszovóban, és ugye ne feledkezzünk el a csatlakozás felé vezető útról sem. Még egyszer megköszönöm, hogy ellátogatott hozzák viszontlátásra. Invito il collega onorevole Danjean a... Danjean, urat, kollégámat kérem arra, hogy foglaljon itt helyet az elnöki pulpituson, hiszen társ elnök lesz a szakbizottsági ülés következő részében. Témánk eszmecsere a KBVP parlamenti monitoringjáról a nyelv utáni időszakban. Diamo qualche minuto di tempo ai colleghi. Vannak olyan kollégák, akiknek más dolguk van, adjunk számukra pár percet, hogy elhagyhassák a termet è così tiranno che ci obbliga. Az idő azonban nagy diktátor, úgyhogy mégis folytatnunk kell a munkát. Röviden bevezetném a témát. 2010. március 31-én az európai, a nyugat-európai EU, EU, a NEU tanácsa arról nyilatkozott, hogy a tíz tagállam befejezi ebben a keretben történő együttműködését, tehát befejezi működését. A francia szenátusban és a brit alsóházban megvitatták ezt a kérdést. A protokoll értelmében a Lisszaboni illetve az Észabeli szerződés értelmében mi parlamentünk és a nemzeti parlamentek feladata az, hogy a KBVP parlamenti monitoringáról megegyezünk. Ezt a kérdést már zárt ülés mögött megvitatta a Védelmi Bizottság április, korábbi áprilisi ülésén, illetve a frakció vezető konferenciája a Nemzeti Parlamentek képviselében is nyilatkozott erről. A parlament közi ellenőrzés kérdése tehát a megvitatandó téma, a közös biztonság és védelmi politikában. Ezt a év végéig mindenképpen rendezni kell. Ennyit bevezetőként. És most megadnám a szót Danzsan úrnak, a Szedeol bizottság elnökének, és utána pedig DAF képviselő úrnak. Szeretnénk majd az ő érveit is meghallgatni. Tessék, Danzsan úr! Ön következik. Köszönöm szépen, elnök úr, de nagyon rövid leszek, miután ön már mindent elmondott, és gyakorlatilag összefoglalta a helyzetet, amelyben jelenleg vagyunk. Szerintem külön, elég gyorsan kellene ö, megfelelő útmutatásokra javaslatot tenni a nemzeti parlamentekkel folytatandó tárgyalásokhoz. Mint tudják, a nemzeti parlamentek elnökeivel mintegy tíz napon belül fogunk tala- fog találkozni Buszek elnök úr, és jó lenne, hogyha eddigre lennének bizonyos útmutatások a mi részünkről, oly módon, hogy megfelelően tudjon tárgyalni kollégáival. Nemzeti parlamenti kollégáink úgy vélem elég hamarosan dolgozni fognak ezen a területen. A az angol alsóház és a francia felsőház már állást foglalt ebben a témában. Ők inkább azt a megoldást privilegizálják, ami egy speciális kozak lenne, az ahol hat nemzeti parlamenti képviselőt tudnának össze hozni mindegy egyes parlamentből a hat európai parlamenti képviselővel, és ezt fél évenként. Ez egy olyan formáció, ami csak egy kicsi részét képezni az Európai Parlamentnek, a sok nemzeti parlamenti képviselő között elvesznénk. A 36-os cikke a szerződéseknek egészen speciális feladatot ad számunkra a KBVP területén és össz, érdemes összefoglalni azokat a lehetőségeket, amik tárgyalási alapot képezhetnek kollégáinkkal. Én egy olyan pragmatikus megoldást szeretnék, ami leginkább működőképes, és ne felejtsük el, hogy az, ami indokolja a Nyugat-Európai Unió felhasználását, ezeket figyelembe kell venni azokban a megfogalmazásokban is, amelyekre majd javaslatot teszünk Alapvetően három vagy négy választási lehetőségünk van, de inkább Andrew Tuffnak átadnám a szót, aki kitűnő munkát végzett azzal, hogy a különböző lehetőségeket feltárta. Duffur, mindannyian kíváncsian várjuk az ön mondandóját. Elnök úr, örülök, hogy itt lehetek. és folytathatjuk azt a vitát, ami arról szól, hogy a parlamentek közti együttműködést hogy javíthatjuk. Ez nem egy opció, a szerződés erre kötelez minket, hogy a nemzeti parlamentekkel együttműködjünk. Szerintem ez helyes, jó, hogy van egy ilyen záradéka a szerződésnek, különösen mivel az igazság és belügyi biztonság területén nőttek a kompetenciáink. Hiszen most a közös kül- és védelmi politikában, egy olyan politikában, ami különösen érzékenyen érinti a nemzeti parlamenteket, és évszázadok óta fontosnak tartják, tiszteletben kell tartanunk. Korábban ennek a parlamentnek nem voltak szakértői a biztonsági politikát illetően, de ma már nőtt a szakértelmünk, a nemzeti parlamentek gyakran <clears throat> félnek attól, hogy nőttek a hatásköreink. A szerződés előírja, az együttműködést a nemzeti parlamentekkel, de nem a pontos formáját csak az eljárást illetően kell egyetértenünk. Aggasztott engem a régi brit konzervatívok <clears throat> és a francia szenátus döntése, miszerint összefognak és együtt lépnek föl úgy, hogy nem is konzultáltak velünk. illetve a nemzeti parlamentek képviselőivel. Pedig a kozákon és a kofákon, amely az elnökök értekezlete külügyekben, ezen is lehetőségük nyílt volna. Az irányító bizottságot illetően. Azt mondtam, hogy három lehetőségünk van. Az első, hogy a rugalmas megoldást válasszuk, mint a múltban. Mi vezetjük a programot, mi hívjuk össze az üléseket, mi hívjuk meg a nemzeti parlamentek képviselőit, és eljönnek, ha szeretnének. Ám a nemzeti parlamentek gyakran panaszkodtak ezt az együttműködést illetően. Nem volt elég strukturált, fókuszált, és belekaptunk egy-egy témában, de nem követtünk végig egy-egy témát. A második típus, ami lehetséges lenne, az, az, hogy egy specializált kozakot állítunk fel, amely csak a kül- és védelmi politikával foglalkozni. Danzsan úr már ismertett, hogy ennek mi lennének az előnyei. Nyilván költséghatékonyabb lenne. Nagyobb részvételt biztosítana a parlamenti képviselők részéről én úgy gondolom, hogy a kozák önmagában nem jól interpretálja a szerződés szellemét. A közös kül- és védelmi politikát illetően van a főképviselőnk Catherine Ashton és a tanács és a külügyminiszter tanácsa is képviselteti magát. Viszont a trió megoldás <clears throat> majdnem, hogy eltűnt a külpolitikai megoldások közül. És mi most azt tükrözzük, és azt tükrözi ez a helyzet, hogy koherensebb és permanensebb az elnökségünk a végrehajtó oldalon az intézmények részéről. A harmadik opció, és nyilvánvalóan én ezt advokálom, az, hogy a szakbizottságoknak legyenek közös ülései, szervezzük közösen mi, és a soros elnökség, illetve a soros elnökség nemzeti parlamentje. De ehhez ne kelljen új titkárságot létrehozni, nem is kell, ezért ez a legolcsóbb megoldás, hiszen ez Brüsszelben lenne, és gyakorlatilag mi álljuk a költségeket. Lehetne évente két ilyen ülés, szerintem ez elegendő. Az első ülésen lehetne a kül- és biztonságpolitikára koncentrálni, a másodikon pedig a védelmi politikára. A raportőr jelentéseket állíthatna össze az időszakos kérdésekről, a védelmi politikát illetően is, a biztonság és védelmi operációkat illetően. Ezen kívül Kathy Ashton és Van Rompuyt is eljöhetnének néha, ezt elvárhatjuk tőlük. és válaszolnának a kérdéseinkre. Illetve a nemzeti parlamentek képviselőinek kérdéseire. Szerintem a médiában is nagy lefedettséget kapna ez, és egy új potenciális demokratikus deficitet megakadályozhatunk ezzel. Most, hogy van állandó elnöksége az Európai Tanácsnak. Harmadik országok parlamentjeinek képviselőit is meghívhatnánk, és meghívhatnánk más résztvevőket is, például a NATO főtitkárát, aki éppen ilyen fórumot keres most, amelyhez üzenetet intézhetne. Ennek a megoldásnak az előnye, hogy a NATO-val is együttműködünk, ezt kommunikálnunk kell az előnyöket a képviselők felé és a nemzeti parlamentek felé. Ez nem egy olyan testület lenne, amely határozatokat fogadná, nem kellene, hogy szöveges végeredménye legyen az üléseknek. Véleményem szerint ez a harmadik opció a legelfogadhatóbb a számunkra és a nemzeti parlamentek számára is. Ahogy az elnök úr is mondta, Danzsán úr is mondta, nagyon fontos, hogy döntsünk, ha ezt nem tesszük, akkor vákumot teremtünk. és a nemzeti parlamentek spontán fognak reagálni. Ezen kívül a Memorandum of Understanding-ben föl kellene tüntetnünk, hogy Kathy Ashtonnek kötelezettsége van arra, hogy látogassa ezeket a közösszakbizottsági üléseket és Van rompújtóra, pedig állandó levelezésben álljunk. Ez szükséges része lenne ennek a gyakorlatnak. Ennyi. Honorevole Duff, ehm, la parola. Köszönöm szépen, Duff úr. Most Gáller úr következik két perc. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Parlament már a szerződés életbe lépés előtt is mindig mondta, hogy mi vagyunk az egyetlen parlament a világon, az egyetlen supranacionális intézmény, amely kül- és védelmi politikát is védelmez. És most, hogy a Lisszaboni szerződés életbe lépett, ez most egyre nyilvánvalóbb, de Legutóbb ezt akkor lehetett látni, amikor március 31-én a tanács úgy döntött, hogy EU jetzt uh, zu ihrem Ende kommt, dass dann natürlich auch ihre Gremien feloszlatja a nyelvút. Azt hiszem, hogy ez nyilvánvalóvá tette a kereteket, de a Dungeon jelentésben ez már szerepelt. Azt hiszem, hogy a nemzeti parlamentek képviselőit így be tudjuk vonni a munkánkba, és megmutathatjuk nekik, hogy itt vannak meg a legjobb keretek arra, hogy a biztonság és védelmi politikát továbbfejleszthessük az EU-ban. Közben valóban konkrét javaslatokat kellene tennünk. Kevés ugyan az időm, úgyhogy röviden összefoglalom. Egyetértek alapvetően DAF kolléga javaslatával. Tényleg nagyon vonzó ajánlatot tehetünk a nemzeti parlamentek képviselőinek, és utána a védelmi és biztonsági politikát így védhetjük a legjobban. Köszönöm. Grazie, onorevole Galler. Onorevole... Köszönöm szépen, Galler úr. Severin úr következik két percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Már hetek óta próbálok egyeztetni Dázsan úrral és Dafúrral. Megpróbálom elérni azt, hogy egy frakciókon átívelő álláspontot kidolgozunk. Nagyon fontos a nemzeti parlamentékkel folytatott együttműködés szempontjából ez, illetve a demokratikus legitimitás is fontos, hiszen nagyon fontos feladataink vannak, mégpedig az, hogy valamiféle közös biztonság és védelmi politikát alakítsunk ki. Két perc alatt még mi sem tudjuk megoldani ezt a dolgot. Most Dafur három lehetőséget vázolt fel. Én a harmadik lehetőség mellett teszem le a voksom. Először is, hogyha nemzeti parlamentek összes külügyi bizottságát összegyűjtjük, akkor lehet, hogy egy stadionban kéne tartani az ülést. Aztán elképzelhető, hogy a NEU parlamenti közgyűlését hozzuk létre. Ebben olyan országok is lét, benne lennének, amelyek nem tagjai az EU-nak. Tehát rájuk nem vonatkoznak a, azon szabályok, amelyek előírják, hogy együtt kell működnünk a, a nemzeti parlamentekkel. Tehát nagyon fontos az, hogy számos frakció is képviseltesse magát az Európai Parlamentből, aztán, hogy a NYEU parlamenti közgyűlésének tagjai is benne legyenek, és együttesen kigondolhatnánk ez a grémium, hogy hogyan lehetne Dafur C megoldásához hasonlót létrehozni, és gondolni azon államokra is, amelyek tagjai a neu de nem tagjai az EU-nak. Elnök, köszönöm szépen, Severin úr. Lőzing asszonynak adom meg a szót. Ja, ich először is köszönöm a javaslatait. Tényleg nem egyszerű gyakorlatilag javaslatokat találni. Már sokat beszéltünk erről, és egyetértünk önnel hogy a C variánst támogatjuk, de azért pontosítani szeretnénk néhány dolgot. Természetesen a frakciónk szempontjából mi azt gondoljuk, hogy a nemzeti parlamenteknek ne csak a két legnagyobb pártját hívjuk meg, hanem a kis pártokat is, és az ellenzéki pártokat is. Egy demokratikus és átlátható ellenőrzést csak így valósíthatunk meg. Az évente kétszeri találkozó véleményünk szerint nem elég, elég a tapasztalatom, és így látom, hogy milyen sokrétű ez a munka, és hogy igazán fontos témák milyen gyorsan követik egymást. És hogy ezeket tényleg ellenőriznünk kell különösen amikor a válsághelyzetek kezeléséről van szó, akkor nem elég az évente két találkozó. Ezért aztán mi havi találkozót javaslunk, vagy két havit, és persze tudjuk, hogy így aztán a főképviselő asszony, vagy Van Rompuy úr nem tudnak majd mindig ott lenni. Köszönöm. Grazie, onorevole Lőzing. Köszönöm szépen, Lőzing asszony. Gyárnákú asszony következik két. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönetet szeretnék mondani Andrew Duffnak. Nagyon jó volt az ismertetője, és azt hiszem, hogy a jelentésének nagyon jó a, következ, a következtetése, elfogadható mindenki számára először is Brüsszelben kell szervezünk ezeket az üléseket, támogatjuk ezt a megoldást, és úgy gondolom, hogy az ülésekre három tagot hívhatunk meg minden nemzeti parlamentből. Azért mondok hármat, mert a politikai erők általában ahhoz, hogy képviseltetessék magukat, ahhoz három emberre van szükség, hogy az ülést meg tudjuk szervezni. <clears throat> és bevonnánk az AFET tagjait. Szerintem az évenkénti kétszeri ülés, plusz még néhány előkészítő ülés az elég. Ne felejtsük el, hogy így is úgy is a biztonsági és külpolitikai kérdések Ezeket minden parlament figyelemmel követi, és mindig is tájékoztatják a parlamenteket a kormányok. Én úgy gondolom, hogyha figyelembe veszik a raportőröket, és stb., akkor kijelölhetjük az irányvonalakat. Elnök úr, a Nemzeti Parlamentnek négyszer választottak meg tagjának, és az Európai Parlamentnek is tagja vagyok. Nincs értelme annak, hogyha mindent ellenőrzés alá akarunk vonni. Annak van értelme, hogyha mindenféle országból meghívunk tagokat, olyan országokból is, amelyek nem EU-s tagok, és felvethessenek olyan témákat, amelyek saját témák. Mert különben, hát mi szükség lenne az ülésekre, hiszen itt van az internet és minden más elektronikai eszköz a kapcsolattartásra. Szerintem se a kozzák, se semmi más nem töltheti be a szerepét. A legjobb megoldás az, hogy minden, hogy a harmadik megoldást válaszok, ahogy a Staff úr is mondta. Köszönöm szépen, Gernákó asszony. Most Pászkó úrnak adná meg a szót két percre. Köszönöm szépen. Véleményem szerint nagyon óvatosan kell fogalmaznunk, és a valóságból kell kiindulnunk, tehát legyünk realisták. Akkor azt mondom, hogy világosan kell fogalmaznunk, akkor ne felejtjük el, hogy egyfajta feszültségről beszélhetünk, hiszen itt egyfajta közös intézményi keretről beszélhetünk, ugyanakkor a védelmi kérdések még mindig tagállami hatáskörben tartoznak. Tehát a nemzeti parlamenteknek elképzelhető Oh, tehát ebben nem lesz döntő szava a nemzeti parlamenteknek, abban viszont igen, hogyha ha több nemzetet felülelő, például katonai műveletekre kerül, kerül só, sor. A lényeg pedig az, hogy egy átfogó megoldást dolgozunk ki. Tehát ne felejtsük el, hogy a dolgokat el kell határolni egymástól, realistáknak kell lennünk, ez alapján kell kidolgozni a megközelítésünket. Véleményem szerint Dafur nagyon jól átgondolta a helyzetet. Egyetlen dologgal egészíteném ezt talán ki, ez pedig az ad hoc konzultáció leg lehető leggyorsabb megoldása vagy kiírása, ez oldhatná meg azt hiszem leggyorsabban a dolgot, nem a szokásos módszerek. Grazie, onorevole Pascur. Köszönöm szépen, Pascur. Nikolai képviselő következik két perces. Köszönöm szépen! Én úgy vélem, hogy a szerződés szövegét, illetve annak szellemét is meg kell, tiszteletben kell tartanunk, meg kell valósítanunk. Nagyon fontos tehát, hogy a nemzeti parlamentekkel konzultáljunk ezen témában. Ez a kiindulási alapunk. Ugyanakkor kötelező a nemzeti parlamentekkel való konzultáció, nekik is szerepük van ebben a folyamatban, az együttműködése tehát szükség van a polgári és katonai területen is. Andrew javaslatai nagyon jól átgondoltak, a harmadik variáns, a harmadik opciót preferálom én is. Véleményem szerint a lehető leggyorsabban meg kell szervezni egy találkozót a nemzeti parlamentekkel, hogy mi hamarabb döntésre lehessen jutni, hiszen számukra is fontos ez formálisan kell értelmezni a szerződést, és ennek értelmében, vagy ezzel az értelmezéssel végül is egyértelmű, hogy a nemzeti parlamenteknek parlamenteké a döntő szó. Ugyanakkor együttműködésre van szükség az Európai Parlamenttel. A tanács nyilatkozata üdvözlendő, és 2010-től kell, hogy érvényben legyenek az új feltételek. Köszönöm szépen, most Gualtieri úr következik két perc. Grazie. Köszönöm szépen. Én is nagyra becsülöm Duffur munkadokumentumát. A vitában ez egy eh, alapvető kérdést világít meg. Arról van szó, hogy egy dolog a parlamenti ellenőrzés, a másik dolog pedig a döntéshozatali mechanizmus a KBVP-ben. A 36. cikk értelmében az Európai Parlament bír ezzel, illetve a civil ö, műveleteknél pedig a költségvetési ö, beli költségvetési hatásköre is van az Európai Parlamentnek. A francia szenátus döntése ilyen szempontból nehezen értelmezhető, nehezen megvalósítható. A harmadik variánssal kapcsolatban szeretnék valamit mondani, és erre Severin úr is hivatkozott már. Tehát ne felejtsük el azt, hogy a NEU-ban olyan, tagállam, vagy olyan országok is részt vettek, amelyek nem EU-s tagállamok. Az egyes protokoll 10-es cikke nem féltétlenül kényszerít minket arra, hogy a B opciót válasszuk. Véleményem szerint a C verzió alapján lehet értelmezni a horizontálisabb elemeket. Tehát itt merül fel ez a specializált kozak. Ez igenis eleget tesz a követelményrendszernek. tehát megvalósul Brüsszelben, vagy megvalósulhat Brüsszelben a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament együttműködés a titkárságon keresztül. tehát a C variást még lehet mélyíteni, specifikálni lehet, és így ez megfelel a nemzeti parlamentek kívánalmainak is. Elnök, köszönöm szépen, Gualtieri úr! társelnök úr és a SZEDE albizottság elnöke Danzsan úr zárja le a kérdéskört. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm az észrevételeket. Azt hiszem, nagy megelégedéssel jegyzem fel, hogy eléggé körű a konszenzus a C változat mellett, amit a úr kidolgozott, tehát a C változaton kell tovább dolgoznunk, ezt kell fina, finomítani, és a nagyon fontos ez a kérdés a parlamenti közgyűlési kollégánk számára is, akik a harmadik országok képviselővel találkoznak. 24 harmadik országot tartunk nyilván a biztonsági és védelmi politika területén, és mindegyiknek legitim elvárása, hogy valamikor találkozzon velünk, figyelembe véve az ülések gyakoriságát, szerintem észszerű a fél évenkénti találkozó, mert logisztikát és a politikai nehézségeket figyelembe véve, hogy ennyi szemét nemzeti parlamentökből rendszeresen megszervezni találkozóra, azt hiszem, hogy nehezen képzelhető el fél évenként több mint egy ülés. Természetesen egy válság esetén még egy csökkentett, korlátozott formátumban is természetesen sor kerülhet erre. De az összes ilyen jellegű cselekményre, fellépéssel foglalkozni kell. De hát itt fontos, hogy milyen harmadik országok vannak. Ezre nagyon oda kell figyelni. És szeretném Paskúrnak az észrevételeit és Szevrin ételeit is kitérni. Ami megvita, meglepett engem, az francia szenátusban folytatott vita során, hogy nagyon sok nemzeti parlamenti képviselő kollégánk nagyon nem tudja, hogy miről szól a közös biztonság és védelmi politika, illetve ennek keretében a fellépés, a katonai fellépések, amelyek ugye nemzeti döntés, illetve a költségvetési és az állomány összehozása tekintetében. Tehát csak három olyan van, ami katonai fellépés, tíz viszont civil. A volt Koszovóban, amiről hosszasan beszéltünk, Grúziában és egyéb helyeken. Tehát fontos, hogy nagyon jól tájékoztassuk a nemzeti kollégákat is arról, hogy miről is van szó, és hogy miért legitim az, hogyha az Európai Parlament részt vesz ebben a felügyeletében ezeknek a fellépéseknek, mert ezek egyáltalán nem kizárólag a katonai fellépések, sőt ellenkezőleg. Tehát ezt is meg kell fontolnunk. Én azt javasolnám, hogy Andrew Duff mellett jöjjön létre egy informális munkacsoport, és az minden koordinátor, talán a koordinátorok jelölhetnék ki, hogy ki legyen az a személy, aki ezzel foglalkozik, azért, hogy gyorsan, operatív módon tudjunk összeülni, a Buzek elnöknek már tudjunk adni egy útmutatást, hogy mit tervezünk, és így a, az első nemzeti parlamenti tanácskozáson a saját szintünkön mi is el tudjuk indítani a gondolkodást a különböző nemzeti parlamenti szakbizottságokkal. Ne, in... Á, ah, prego, onorevole Daffa, sí, sí. Úgy látom, Daffurnak még van mondani valója. Tessék. I... Igen, teljes mértékben egyetértek tanúsanálnak összefoglalójával. Csak szeretném hozzátenni, hogy a Nemzeti Parlamentek irányító csoportja találkozik csütörtök délelőtt, Buszek elnök úr is ott lesz, és vissza fogok jönni ide egy jelentéssel arról, hogy mi történt ott. És nyomon követjük a döntésüket. Köszönöm. Eh, questi due ultimi interventi. Remek. Ez a két utolsó hozzászólás főként barátom, kollégám Danzsan úr hozzászólása összefoglalták a eh, mai találkozó eh, eredményét a eddigi hozzászólásokat szintetizálták. Azzal zárnám le ezt a részét a szakbizottsági ülésünknek, hogy egy új mandátum születik itt meg. Rövidesen Buzek úrral egy levelet szerkeztünk majd. Táler úr egyébként tudja, hogy május 15-én erre sor kerül, hiszen uh, akkor uh, találkozunk a nemzeti parlamentek képviselőivel. Tehát ebben a levélben a harmadik hipotézis, DAF hipotézis kifejtésére kerül sor. Úgy láttam, hogy ezt támogatták a legtöbben. Egyébként érdekes észrevételeket hallottunk a kollégáktól, hiszen kicsit még pontosítani kell ezt a harmadik hipotézist, a harmadik feltételezést, hogy a rendkívül komplex képbe valahogy jobban beilleszkedjen. Önök már dolgoztak együtt, de szerény hozzájárulásomat is felajánlom a közös munkához, szedével, Tehát az lenne a javaslatom, hogy folytassuk a téma vizsgálatát. Ugye a feladat az lenne, hogy pontosítsuk a C variánst, akár a nemzeti parlamentek szakértőivel, tehát a nemzeti parlamentek védelmi bizottságainak elnökeivel is közösen is meg lehet ezt tenni. Ennyi lenne tehát ez a téma. Következik